Συνεχίζουμε Folytatjuk az ülést. Napirendünk következő pontja a tanács és a bizottság nyilatkozata az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás témájában. Elsőként López Garrido fogja megkapni a szót a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai napon a témban három polgár elvesztette az egyik alapvető jogát, az élethez való jogát, méghozzá erőszakos körülmények között. Utólag is elítéljük az ilyen eseményeket, és a spanyol soros elnökség a maga nevében szeretné kifejezésre juttatni gyászát és együttérzését, és természetesen a parlament elnökének nyilatkozatához is kapcsolódik és csatlakozik. Emberi jogokról beszélünk, illetve az emberi jogok kartájá, konvenciójához való kap, csatlakozásról beszélünk. Az Európai Unió az alapvető jogok és az emberi jogok alapvetésein nyugszik, és története során az Európai Unió újra és újra utalt a szövegeiben, a dokumentumaiban ezekre az alapvető jogokra és emberi jogokra. Azt gondolom, hogy megkoronázva a Lisszaboni szerződés által lett ez a folyamat. Az európai történelemben most első ízben egy alapvető jogok kartája lépett életbe, amely kötelező érvényű, és ez a szerződésbe integrálódik. Az is kifejezésre jut, hogy az Európai Unió is csatlakozik ehhez az egyezményhez, és úgy gondolom, hogy ez tényleg bearanyozza az Európai Unió történetét, különös tekintettel az emberi jogokra. Emlékezzünk az európai egyesülési folyamat nehézségeire. Ezért úgy gondolom, hogy ez az egész folyamat nagyon-nagyon jelentősnek nevezhető. A megfelelő eljárások megkezdődtek annak érdekében, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezményhez csatlakozhasson az EU. Mit jelent ez? A Strasburgi Emberi Jogi Bíróság joghatósága is elismerésre kerül. Jogbiztonságot is szavatol az európai polgárok számára, és egyfajta konvergenciát is azon rendelkezések között, amelyek az emberi jogokról és alapjogokról szólnak, és amelyek érvényesek itt az Európai Unión belül, de különböző szinten. Nagyon sok tagállamban garantálva vannak megfelelő rendelkezésekkel az emberi jogok, de van egy külön eszköz, az Európai Emberi Jogi Egyezmény, amelyhez csatlakozhat akár egy közösség is, így az Európai Unió is. Tehát a különböző jogrendek konvergenciáját figyelhetjük meg. És azt gondolom, hogy azzal, hogy az Unió csatlakozik ehhez az egyezményhez, pontot tehetünk az íre. A tárgyalások megkezdéséről megszületett egy dokumentum, a tanács pedig azon fáradozik most, hogy a tárgyalási mandátumra vonatkozó tárgyalásokat a bizottság tekintetében felgyorsítsa, úgyhogy a tanács jelenleg éppen ezen dolgozik. Természetesen az Európai Bizottsággal karöltve. A tanács arra is figyelemmel volt, hogy a nyolcas függelék, ami a jogi hátteret biztosítja, mit is ír elő. Például a bizottság részvétele, az egyezmény végrehajtásának ellenőrzésében, illetve az ellenőrzési mechanizmusok nyomon követése. És a Strasburgi Bíróságra is egy bírót jelöljön Továbbá az Európa tanácsban felszólalhasson természetesen az érintett ügyben. Márciusban az idén a parlament már tárgyalta ezt a kérdést, a parlament álláspontja megfogalmazásra került egy jelentésben, ezt Gál Kinga készítette el többek között és a soros elnökség azt az álláspontot képviseli, hogy a tárgyalási mandátum az Európa Tanácssal olyan tárgyalásokra, amelyek nagy valószínűséggel hosszadalmasak lesznek és eléggé technikai jellegűek, hogy ez a mandátum 2010 első felének vége előtt rögzítésre kerül. Reding biztos asszony következik, parancsolja. Thank you, Madam Chair. Honorable members, my colleague... Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégát, tanácsbeli kollégám részvétet nyilvánított, és én ugyanezt szeretném megtenni a görög tragédia kapcsán. Folytatnunk kell a munkát, hiszen ez rendkívül fontos lesz az alapvető emberi jogok védelmének erősítése érdekében Európában. Az Európai Unió csatlakozása az emberjogi konvencióhoz, amelyet a Lisszaboni szerződés is rögzít, nem pusztán egy opció, egy lehetőség, hanem egy cél, ahogy a soros elnökség az imént ezt megfogalmazta. Ez a csatlakozás pusztán egy eleme egy nagyon ambiciózus és átfogó emberi jogi politikának az Európai Unió szintjén. Először is a Lisszaboni szerződés hatályba lépése az emberjogi karta által az emberjogi karta jogilag kötelező érvényűvé válik. És ez a kötelező karta az emberi jogok legmodernebb kodifikációja. Ami a politikai eltökéltséget illeti, az értelmezést, illetve a jogi biztonságot. És ez a konvencióban rögzített jogokat megerősíti. Ezeknek a jogoknak az értelme ugyanaz, mint a konvencióban rögzített jogok hatásköre, de a kárta tovább megy. Például eh, ez az a harmadik eh, generációs alapvető jogokat is rögzíti a bioetikai kérdéseket, a jó átlátható adminisztrációt, az adatvédelmet és az egyezmény, amely eh, megfelelő szintű biztonságot nyújt, legalább ugyanolyan szinthez kell, hogy igazodjon, mint a kártában ez jellemző volt. Sok területen az egyezmény tovább megy. Az emberi jogok előmozdítása a stokholmi program prioritása is, amely a stratégiai iránymutatásokat rögzítette a szabadság, a biztonság és az igazságosság területén Európában. Harmadsorban pedig egy új portfólió jött létre az igazságosság, az alapvető jogok és a az állampolgárság. Ezzel a bizottsági erőfeszítéseket szerettük volna továbbvinni ezen a területen. A negyedik pont pedig az Európai Unió csatlakozása az egyezményhez. Ez az egyezmény garantálni fogja azt, hogy bármely személy, aki az egyezmény megsértésének áldozata, egy adott eh, intézmény vagy szervezet eh, sértése kapcsán a Strasburgi Bírósághoz ugyanolyan feltételek mellett fordulhat, mint akik a tagárszok, tagországok által elkövetett sértések miatt fordulnak a, a bírósághoz. Ez azt jelenti politikai szempontból, hogy az Európai Unió az egyezmény rendszeréből adódó emberjogi védelmet eh, egy bővített Európában szeretné továbbvinni. A belépés által az Európai Unió a Strasburgi rendszeren túlmenően játszik jelentőséget, és itt egy külső igazságszolgáltatási ellenőrzésről van szó az alapvető emberi jogok területén, hiszen mi a saját jogrendünket tesszük teljessé és ez a rendszer mind be, be, befelé, mind kifelé erősíti az Európai Unió elkötelezettségét a az alapvető emberi jogok mellett. Március közepéig a bizottság a tanácsnak egy tárgyalási mandátumra tehát javaslatot a Lisszaboni Szerződés 8-as jegyzőkönyve bizonyos alapvető garanciákat tesz szükséges és előírja ezeket, amelyeket egy egyezményben kell rögzíteni meg kell óvnunk a speciális jellegét az európai jogszabályoknak, és a bizottság ajánlásai a tanácsnak teljes mértékben tekintettel vannak ezekre a feltételekre. Elnök asszony, csak kettőt emelnék ki ezek közül. Világos, hogy az Európai Unió kompetenciái és jogkörei, amelyeket a szerződés definiál, ezekre nem lesz hatással az egyezményhez történő csatlakozás és a csatlakozási szerződés szabályai ezt világossá is teszik. Ugyanígy az Európai Unió egyezményhez történő csatlakozása sem az egyes tagországok helyzetére nem lesz hatással az Európai Emberjogi Bírósággal fenntartott kapcsolatokban, sem pedig a jegyzőkönyvnek és a kikötéseknek nem lesznek hatásai erre. Éppen ezért biztosítani kell azt, hogy az egyezményhez történő csatlakozás a jelenlegi egyezmény szabályainak megfelelően csak az intézmények által elfogadott szabályoknak megfelelően rendelkeznek, illetve az EU testületei által elfogadott szabályoknak megfelelően. Az egyezményhez történő csatlakozásnak meg kell óvnia a rendszer procedurális és tartalmi jellegzetességeit, de két feltételt feltétlenül teljesíteni kell. Először is, amint már korábban említettem, meg kell óvni az európai jogrend speciális jellegét. Az Európai Bíróság a csatlakozás után szintén fontos szerepet játszik. Nagyon érdekes javaslatok vannak előttünk. Az Európai Bíróság olyan esetekben, ahol az Európai Unió bizonyos jogi aktusa, aktusának megfelelősége a kockán, eh, fontos, hogy megfelelően járjon el. Ezek a javaslatok kialakíthatóak úgy, hogy ne kérjenek egy eh, szerződést, ne tegyenek szükséges egy szerződés módosítást. Elnök úr, tüzetes elemzésre és vitára van szükség a tanácsi munkacsoportban, és tudom, hogy a spanyol soros elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek a viták eh, előre mozduljanak. Másodszor is nagyon fontos az Európai Unió eh, külön jogi entitásként eh, működő sajátosságaival hiszen itt szerződés félként, szerződő félként jelenik meg a tagországok mellett. Fontos, hogy legyen egy mechanizmus, ami eddig még nem alakult ki erre a célra. A tagországok számára került kidolgozásra egy hasonló mechanizmus. Éppen ezért technikai és eljárásbeli kiigazításokra van szükség, hiszen az Európai Unió jogalkot, jogrendjére tekintettel kell ennek specifikus, speciális jellegzetességeire, és különösen fontos figyelembe venni a decentralizált megvalósítást a tagországok által, ami az európai jogszabályokat illeti. Az Európai Uniónak joga lesz a folyamatokhoz csatlakozni olyan esetekben, amikor a tagországok megsértenek valamilyen jogszabályt, és az európai jogrend forog kockán, illetve erről van szó az Európai Unió képviselőinek az egyezmény testületeiben ugyanúgy kell részt venniük, mint más szerződő felek képviselőinek. Ez például azt jelenti, hogy egy adott bíra, akit eh, a szerződő felek megválasztottak, az egyezmény egyik alapvető elve. Ez az elve azt biztosítja, hogy minden jogi rendszer képviselete meglegyen a bíróságban, és kollektív garancia rendszerekre is szükség van, amelyeket az egyezmény hoz létre, minden egyes szerződő félnek részt kell ebben vennie. Ez pedig azt jelenti, hogy egy állandó bírára van szükség, eh, amelyet az Európai Unió választ meg. Neki eh, ugyanolyan státusszal kell rendelkeznie, mint társainak, és minden esetben beavatozhat. Elnök asszony, egy adhok bíra, aki csak eh, olyan esetekben lép fel, amikor az Európai Unió joga, jogszabályait illető sértésről van szó, illetve az Európai Unió által elkövetett sértésekről, ez nem elégséges. Ami a bíra megválasztását illeti, a szokványos eljárásnak itt is érvényesülnie kell. Ez azt jelenti, hogy az Európa Tanács közgyűlése, parlamenti közgyűlése három jelölt közül választ, és ezt a listát az EU állítja össze. Mi hiszünk abban, hogy az Európai Parlament is megfelelő számban kell, hogy képviseltesse magát az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén a PIRA megválasztásakor. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek, az AFKO és IMKE bizottságoknak, Győri képviselőasszonynak, és köszönöm azt a meghallgatást, amelyet az AFKO szervezett március 18-án. Ez nagyon hasznos volt. Nagyon örülök annak, hogy a spanyol soros elnökség és a tanács jelentős prioritást szentelt ennek az anyagnak, és biztos vagyok abban, hogy sikerül a tárgyalásokat az egyezményhez történő csatlakozásul a nyári szünet után megkezdenünk. Biztosítani fogom azt, hogy az e- Európai Bizottság, mint az Európai Unió tárgyaló képviselője a parlamentet teljes mértékben tájékoztatni fogja a teljes tárgyalási folyamat alatt. Elnök asszony, nem gondolom azt, hogy szükség lenne egy ilyen napon hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontosak az alapvető emberi jogok Európa számára, és mennyire jelentősek az összes jogi aktus szempontjából. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió nem fogja nehéznek találni a standardokhoz való alkalmazkodást. De azt gondolom, hogy a meghallgatás minden bizonyal erősítheti az emberi jogok védelmét, minden egyes egyén, individuum érdekeiről és jogairól van szó. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, alelnök asszony. Most pedig a frakciók nevében először az EPP nevében Jánakokú asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakoznak mindahhoz, amit López de Garrigó úr is elmondott, illetve amit az elnök asszony is elmondotta a bizottság részéről. És én is szeretnék Hauregi úrnak, illetve Gál asszonynak gratulálni a munkájukhoz. Az Európai Unió csatlakozása az emberi jogi egyezményhez, ez a Lisszaboni szerződésnek az eredménye, és ez kiterjeszti az emberi jogok körét az európai állampolgárok számára. Ez azt jelenti, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság sok mindenért felelős lesz az Európai Unióban, illetékes lesz, és az Európai Uniónak így egy külső garanciája lesz, amely harmadik országokkal szemben is erősíti a hitelességét. Gyakran a bilaterális kapcsolatokban a harmadik országokkal arra kéne bennünket, hogy az emberi jogi egyezményt ismerjük el. Az emberi jogi jogok, az emberi jogokat figyelembe kell vennünk akkor is, amikor az én szülővárosomban, Aténban három munkavállalót tulajdonképpen ex- szélsőségesek megöltek a demonstráció során. Szeretnék arra utalni, hogy a politikai frakciónk mindenképpen a demokrácia, illetve a szervek súrodásmentes működéséhez szeretne hozzájárulni. Azt szeretnénk, hogyha sikerülne megoldanunk a válságot, mindenképpen felelősségteljes párt vagyunk, és szeretnénk a normalitást helyreállítani Görögországban. Köszönöm szépen, most pedig a szocialisták nevében Hauregi úr következik két percre. Tisztelt elnökasszony! Hogyha egy szóval kellene összefoglalni, hogy miről beszélünk, akkor az e, európai állampolgárokról beszélünk, van egy bíróság, amely garantálja az emberi jogainkat, az alapvető szabadságjogainkat, most már tudunk e, fordulni egy bírósághoz, hogyha saját tagállamok megsérti ezeket e, a jogokat a közösségi jog alkalmazásának meg kell tartani ezeket a garanciákat, hiszen ez a ö, lényege ö, az egész ö, dolognak, ez egész Európának a lényege. Ezt az európai állampolgárok hozzá, számára hoztuk létre, és ez az emberi jogon alapul és ezt konkréttá kell tenni a demokráciában, a jogállamiságban, illetve az emberi jogokban. A Lisszaboni szerződés lehetőséget kínál számunkra arra, hogy az Európai Unió ezt a kartát most már elismerje, csatlakozzon ehhez. Az, e, az emberi jogi karta kitűnő lehetőség, és ezzel már fordulhatunk a Strasburgi Bírósághoz is. Számos technikai jellegű probléma is volt, de én csak annak a jelentőséget szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos eh, az Európai Bizottság eh, gyors és eh, gyors munkája, átfogó mandátumot adott a bizottság, és szeretnék Reding biztos asszonynak is gratulálni ez a gyors munkához. Ugyanez vonatkozik a spanyol elnökségre is. Az elkövetkező hónapban amikor a következő plenárisunkra sor kerül, akkor ezt a jelentést el fogjuk fogadni, és ez nagyon nehéz tárgyalás volt, de mégis nagyon fontos ez Európa számára. Köszönöm szépen, most pedig két percre Wikström azt kapja meg az áldát nevében a szót. Köszönöm szépen. Ez egy olyan téma, amely már nagyon régóta napirenden van, és most eh, az, hogy az Európai Unió eh, csatlakozik ehhez az egyezményhez, ez most már valóban valóságá válik ez tehát. Nagyon fontos az, hogy erősítsük az alapvető jogok védelmet, és ki is egészítsük ezt. A tagállamok állampolgárai nagyobb védelmet kapnak az Európai Unió fellépése ellen, és az emberi jogok területén több garancia lesz. Azzal, hogy csatlakozik az Európai Unió az emberi jogi egyezményhez, jobb garanciák valósulnak meg, függetlenség lesz, illetve független ellenőrzés lesz az állampolgárok alapvető jogait illetően. Ez nagyon fontos lépés. Európában gyakran úgy gondoljuk, hogy soha nem sértik még az emberi okat vagy az alapvető szabadságokat, nem úgy, mint a világ többi részén, hiszen itt az emberi jogok alapvető értékeket képviselnek szólás szabadság van, véleményszabadság van a Lisszaboni szerződés értelmében, és minden más szabadságjog megvan, amelyet be kell tartani az Európai Unióban. Azonban nem ennyire egyszerű a helyzet, nem mindig így történik a dolog. Gyakran megsértik az emberjogokat az Európai Unión belül is, és itt az Európai Parlamentben néha ezt tétlenül nézzük, ezzel az egyezménnyel azonban az állampolgárok valóban védelmet élvezhetnek majd, mégpedig úgy, hogy ez valóban megfelel az egyezménynek. Nagyon sokat kell tenni a tagállamokban még, nekünk is el kell végeznünk a házi feladatot, és a saját portánk előtt kell sepregetni, valóban megmosoljon ez a kezdeményezés az elnök. Szeretném arra kérni a felszólalókat, hogy tartsák be a felszólalási időt. Nagyon ö, sok felszólaló van, Hautala asszony következik. Elnök asszony, nagyon fontos figyelembe vennünk azt a tényt, hogy az emberi jogok önmagukban is nagyon jelentősek, de olyan eszközök is, és ezt tudom az Emberi Jogi Albizottság tagjaként, amit biztosítanunk kell határainkon kívül is. Az Európai Unió minden alkalommal aláhúzza annak fontosságát, hogy az emberi jogokat a saját területén betartsák az emberi jogokat, ha már megköveteli ezt harmadik országoktól. Elmondhatjuk, hogy az Európai Unió csatlakozása az emberi jogi egyezményhez azt mutatja, hogy a saját tetteinket is gorcső alá vesszük. Független külsők, külsősök is meg tudnak most már ítélni bennünket. És vannak természetesen ennek a területnek szakértői. Az Európai Unió csatlakozása az emberi jogi egyezményhez önmagában nem oldja meg a problémákat. Nagyon sok munka vár ránk, mint Európai Unióra és az Emberi Jogi Bíróságra is, és döntenünk kell, hogy hogyan kezeljük ezeket a problémákat. Vannak jegyzőkönyvek, amelyekben lehet olvasni a rasszizmusról, a bírósági elmaradt munkákról. Következik Czobró úr két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Hogyha a csatlakozásról szóló dokumentumot aláírják, és az Európai Emberi Jogi Egyezményhez csatlakozik az EU, akkor azt gondolom, hogy ez valahol mégiscsak egy érdekes dolog, hiszen ez az egyezmény már az alapvető jogok és az emberi jogok tekintetében a legnagyobb értéket képviselő egyezmény volt. Most egy kicsit úgy tűnik, mintha az emberi jogi bíróság és a büntető törvényszék között konfliktusra is sor kerülhet, annak érdekében, hogy ne legyenek olyan hibák, amelyeket később már nem tudunk kijavítani. Hogyha az Európai Bíróság, és nem a büntető törvényszők elnézést, ha a bíróság joggyakorlatát más is interpretálja, akkor ez az Európai Unió hatáskörébe is beavatkozást jelenthet, úgyhogy ezt nagyon meg kell fontolni

szeretnék mondani önnek valami. Ön az egyetlen, az első magyar kollega, akivel találkoztam azóta, hogy megtudtuk, Schmidt Pált a magyar parlament képviselőnek választották meg, mi hiányolni fogjuk őt. Megkérjük, hogy adja át ön neki a támogatását, és biztos vagyok abban, hogy a magyar parlament kitűnő házelnöke lesz. Flasikova asszony, egy percben adom meg a szót, parancsoljon. Mm. Én is szeretnék gratulálni a magyar kollégámnak. Most pedig hadd térjek vissza a tulajdonképpen témánkhoz, az Európai Unió csatlakozása az, az egyezményhez nem csak, hogy új dimenziót ad az emberi jogok védelmének itt az Európai Unióban, hanem szeretném azt hangsúlyozni, hogy jogi és politikai jelzést ad, amely erősíti a kapcsolatot az Európai Unió az Európai Unióval. A csatlakozási megállapodással az Európai Uniónak el kell fogadnia a szociális kartát is. Ez nagyon üdvözlendő lépés lenne. Az Európai Unió politikai részvétele a az Európai Tanács, az Európa Tanács szerveiben ez is felmerült, ezt meg kell vitatni, de a folyamat maga nagyon bonyolult lesz, és ha bár osztozom az önök lelkesedésében, szeretném megköszönni a tanácsnak a munkáját. Úgy gondolom, hogy fel kell ismerni azt, hogy ez a folyamat rendkívül bonyolult lesz, és nagyon sokat kell még tennünk. Elnök, köszönöm szépen Benova asszonynak, most pedig egy percre Mikálszki úr következik. Köszönöm szépen! tisztelt elnök úr! Az Európai Uniót az emberi jogok tiszteletére építettük. Ez az egyik legkitűnőbb aspektusa az Európai Uniónak, de úgy tűnik, hogy túl sokat beszélünk az emberi jogokról a saját állampolgáraink esetében. Benyova asszony, Pixström asszony is elmondta ezt, de meg kell fontolni azt is, amit Hautal asszony is mondott. Biztosítani kell azt is, hogy az emberi jogokat az Európai Unió területén kívül is betartsák. Nem hiszem, hogy az Európai Unió eleget tesz ezen a téren. Üdvözlöm azt, hogy az Európai Unió csatlakozik ehhez az egyezményhez. Szerintem ez majd hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb legyen a konzisztencia az emberi jogok betartása területén az Európai Unióban. Emlékezni kell arra, hogy eh, ahogy új jogokat eh, adnak, nem szabad, hogy a szabadságokat korlátozzák. Úgy gondolom, hogy ez egy kicsit akadémiai jellegű vita, de nagyon lényegesek a eh, kérdések, amelyeket felmerülnek. Elnök, köszönöm szépen. Vertman asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A Lisszaboni szerződés hatodik cikke leszögezi, hogy az Európai Uniónak az Európai Emberi Jogi Egyezményhez csatlakoznia kell, hiszen ez erősíti az emberi jogokat az Európai Unióban. Az emberi jogi egyezmény nagyon fontos az emberi jogok betartása, illetve az alapvető szabadságok betartása kapcsán. Az, hogy csatlakozunk ehhez a jogrendszerhez, ez az Európai Unió állampolgárnak jogait erősíti, és egy újabb jogi eszköz kapnak arra, hogy felszólaljanak, hogyha úgy érzik, hogy megsértették az alapvető jogaikat. Szerintem ez a lépés nagyon pozitív, mert ezáltal az Európai Unión belül a tudatosság nő az emberi jogokkal kapcsolatban, és a külkapcsolatok kapcsán is ideálisan ki lehet használni ezt. Köszönöm szépen. Két és fél percben Traskovszki úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani mind a két jelentésnövenőnek, Gál Kingának és Ramon Deteriginek, illetve a tanácsnak. Köszönöm szépen a nagyon kemény munkát, amelyre szükség volt. A csatlakozás az Európai Emberi Jogi és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásról már tíz éve beszélünk. Felmerült az a félelem, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság és az Európai Bíróság között versenyhelyzet jelenik meg. Azt gondolom, hogy az Európai Bíróság kompetenciái nagyon fontosak. Amit sikerült elérni a munkánkban, az a következő. hogy olyan helyzetbe kerültünk, ahol a két bíróság egymás munkáját kiegészítheti. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkerüljük a hierarchikus gondolkodást, de Két rendszer létezik az emberi jogok védelmében. A jelenlegi trendeknek megfelelően az esetjogot követi, a Strasburgi Bíróság esetjogát, az emberi bíróság, emberi bíróság, és azt gondolom, hogy a két rendszer egymás mellett létezik, nem létezik versengés a kettő között, és ezek a félelmek megalapozatlanok az Európai Emberjogi Bíróság azt mondta, hogy nincs szükség arra, hogy áttekintsék a legutóbbi ítéletet, hiszen az Európai Unió megfelelő biztonságot nyújt az emberi jogok védelme területén. Felmerül a kérdés, hogy miért van szükség erre az egyezményre. A kollégák felvetették ezt a kérdést. Igen, erre szükség van, nem csak szimbolikus jelentősége miatt, amely rendkívül fontos, hanem azért is, mert az emberi jogok védelmének rendszere az Európai Unióban a polgárok szemében nagyobb bizalmat fog kapni, illetve a szavahihetőség az EU-nak ezáltal növekszik. Ha nincsen hatékony jogalkotási áttekintés sem nemzeti szinten, sem EU szinten, akkor azt gondolom, hogy igenis szükség van erre a bíróságra, és itt van egy hozzáadott érdés. A az emberi jogi védelem mi rendszer nagyobb koherenciája érdekében szükség van erre, és nem szeretnénk ezt a rendszert alá aknázni, ezért van szükség a lojalitásra. Azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy joggá tegyük a korábbi szabályozásokat. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak, hogy létrehozott egy emberi jogi főigazgatóságot egyetemistaként. Joe Weiler cikkét olvastam az emberi jogok védelméről, és ő arra a végkövetkeztetése jutott, hogy mindent meg lehet tenni, akkor ha az ember az egyezményhez csatlakozik, de ha nem e, e, valósítja ezt meg a bizottság, az Európai Bizottság, akkor ennek nincsen értelme. Köszönjük szépen az eddig együttműködést. Köszönöm szépen.

ilyen már kidolgozott és széles körben elfogadott egyezmények beemelésével történne meg. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és most pedig rátérünk az utolsó felszólalónkra, és így zárul le a ö, kör, akik a saját nőben szólaltak fel, most pedig a spontán felszólalások következnek. Hat kolléga kért szót. Az eljárási szavazat értelmében öt kollega beszélhetne, de én hatnak adok szót, de be kell tartani az egyperces felszólalási időt. Bacsászko, az az első. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A Lisszaboni szerződés végrehajtásával az Európai Uniótól azt várják, hogy az Európai Emberi Jogi Kartához, egyezményhez, bocsánat, csatlakozzon. Ezáltal az emberi jogok tulajdonképpen védelmet kapnak. Ez nagyon fontos, hiszen a tagállamok már a legfontosabb kompetenciájukról, hatásköreikről lemondtak az Unió javára. A luxemburgi bíróság marad az utolsó legfelső bíróság EU-s ügyekben. Románia hozzájárult az egyezményhez, még 93-ban. És nagyon fontos kiemelni, hogy a román alkotmány 23-as cikke azt mondja ki, hogy emberi jogi ügyekben

Tiene la palabra ahora la Bilbao asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon, elnök úr. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek ehhez a kitűnő munkához. Az összes intézményi aspektus, amely a az egyezményhez történő csatlakozásból adódik, megjelenik a jelentésben. Három évtizeddel ezelőtt a bizottság és a parlament elfogadott olyan állásfoglalási indítványokat, amelyek ezzel a témával foglalkoztak. Az Európai Unió most 27 tagországgal már sokkal bonyolultabb. Politikai kohézió eredménye az egyezmény, és az Európai Unió identitását is érinti. Amikor válságok vannak, gazdasági, szociális válság, akkor még sokkal fontosabb az emberi jogok védelme, mint más körülmények között. És nagyon fontos a demokráciát és a fejlődést támogatni. Éppen ezért a totalitárius rendszerek, illetve az erőszak fontos, hogy megszűnjenek. Nagyon fontos, hogy az említett elvek vezéreljenek bennünket. Szolidaritást szeretnék kifejezni a görög áldozatokkal szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, López kolléga. Az Európai egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szól európai egyezmény, az egyének jogait védi. És az Európai Unió alapelveiről is szó van ennek kapcsán. Az Európai Bizottság éveken keresztül nagyon jó munkát végzett, többek között a menedékjogot kérők és üldözöttek védelme területén. Most pedig meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez a bíróság egy adott individuum szabadságát hogyan értékeli. Az elmúlt évben tüntetés volt, egy, illetve fellebezést nyújtottak be egy olyan ítélettel kapcsolatban, amely nem engedte meg, hogy közintézményekben keresztet akasszanak fel. Hogyha az Európai Unió az említett egyezményhez csatlakozik, akkor fontos, hogy vitát folytasson arról, hogy vajon meg akarja -e tényleg engedni azt, hogy egy rossz értelmezés, egy adott egyén jogairól szóló rossz értelmezés teret kapjon. Köszönöm szépen, Kalinowski képviselő parancsoljon. Elnök úr, az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az emberi jogok sértésekről a világ különböző térségeiben. De látni kell azt is, hogy az Európai Unió problémákkal küzdik, még a saját tagországaiban is, amikor az ilyen, a saját tagországaiban történnek ezek, ezek a sértések. Tomaszewski képviselőt azért kritizálta az etikai parlament, mert az etikai bizottság, mert Litvániában az emberi jogok mellett ki akart állni a litván kisebbségek jogaiért. Nem tudom, hogy ez nem minősül-e botránynak. Azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a tagországok az ilyen jellegű diszkriminációt befejezzék. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Papa Nikolaou képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is részvétemet szeretném nyilvánítani a körög áldozatok kapcsán. Három polgár vesztette az életét egy békés felvonulás keretében, akik, amelyet olyan emberek szerveztek, akik jobb jövőt szeretnének maguknak antidemokratikus extrém elemek is részt vettek ezen a felvonuláson, és kegyetlen módon oltották ki három ember életét. Nagyon szomorú, hogy ma arról beszélünk, hogy el kell mélyíteni és bővíteni kell az emberi jogi védelmi rendszert Európában. Az Európai polgárok emberi jogairól van szó. Én arra tényre utalok, hogy az Európai Unió csatlakozni szeretne az egyezményhez. A bíróság Strasbourgban jól működik, és hogyha biztosítani szeretnénk azt, hogy az emberek Európa szívében legyenek, akkor a akkor a szolidaritásnak kell lenni a vezérelmnek a tagországok között, az emberek között és Görögországban is erre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A spontán felszólalásokkal lezárult ez a napi rendi pont, és most még a tanács, illetve a bizottság kapják meg a szót. Először is López garido úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! A képviselők nagy része támogatja azt, hogy az Európai Unió csatlakozik ehhez az egyezményhez. Két eh, hozzászólást szeretnék kiemelni, eh, amely, akik, amelyekben aggályokat fogalmaztak meg az egyezmény aláírásával kapcsolatban. Volt, aki azt mondta, hogy ez veszélyes az Európai Unió kompetenciája szempontjából. Én mindkét felszólalásra szeretnék kitérni. Amikor Fiobro úr azt mondja, hogy ez problémát jelent. Hát én azt mondom erre, hogy ez nem jelent problémát, mert a bíróságot be lehet vonni. A Lisszaboni Szerződés 8. cikke azt mondja, hogy hogy a, a bírósági ítéletek nem hatnak ki az Európai Unió munkájára. Igazából egyszerre kell alkalmazni ezeket az előírásokat az Európai Uniónak, illetve a tagállamoknak is, akkor, amikor valamelyik tagállam ellen intanak eljárást a bíróság e, e, előtt. Ennek az a feltétele, hogy az Európai Unión belül bizonyos jogi eszközöket már kimerítsenek, és csak ekkor fordulhatnak az Európai bíróság, a Strasburgi Bíróság bírósághoz. Tehát ez nem fogja azt jelenteni, hogy beavatkoznak az Európai Unió kompetenciájába. Az emberi bíróság csak azt állapíthatja meg, hogy megsértették az egyezményt, vagy nem. Morvai asszony is hozzászólt, és azt mondta, hogy hogy hogy azonnal Strasbourghoz lehet fordulni, hogyha valaki úgy gondolja, és ennek nem szab gátat az egyezményt, mert az Európai Uniónak más kompetenciája vannak, mint a tagállamoknak, és Lisszabon újabb kompetenciákat adott az Európai Uniónak, így az Európai Unió az irányelvekkel, jogszabályokkal tehet olyat, hogy megsérti ez egyezményt, és így ebből az fakad, hogy ugyanazt a lehetőséget kell megadni az Európai Unióval szemben, mint ami a tagállamokkal szemben is létezik. Tehát az Európai Unióval szemben is eljárás lehet indítani a, Str- a Strasburgi Bíróság előtt. Az Európai Embe- Emberi Jogi Egyezmény ez 1950-ből származik az eredetéje, tehát ez egy sokkal régebbi szöveg, és az alkotmánybíróságok is elfogadták ezt a tagállamokban, befolyásolta az ő munkájukat, és egy egységes doktrína jött így létre, és így most már a hatáskörök is elhatárolódnak a luxemburgi bírósága kapcsolatban, és így az EU csatlakozása tehát jogos ehhez az egyezményhez. Tehát nem az csak az EU tagállamainak az állampolgárait védjük ezzel, hanem a harmadik országok állampolgárait is, akik jogosan tartózkodnak az Európai Unió területén. Számos személy, akik egy tagállam jogkörébe tartoznak, például így őket az Európai Unió gyakszabálya is védik. És ez csak erősödni fog azáltal, hogy az Európai Unió csatlakozik ehhez az egyezményhez. Konszenzus van azt illetően, hogy ezt a mandátumot tovább kell folytatnom, tehát a bizottság előterjesztett. Hauregi úr egy rendezvényt is bejelentett ezzel a témával kapcsolatban az Európai Parlamentben, és a jelentés készítőknek, Gálasszonynak szeretnék gratulálni a munkájukhoz, a spanyol elnökség mindenképpen komolyan veszi ezt a mandatumot, és úgy gondolja, hogy tovább kell tárgyalni erről a szövegről. És remélhetőleg júniusi tanácsülésen sikerül ezt elfogadni. E, elnök, köszönöm szépen Geredó úrnak, és végezetül Reding asszony szól hozzá. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy mennyire egyetértek mindazzal, amit a spanyol elnökség elővezetett, és amit válaszként elmondott a felvetésekre. Nem akarok megismételni mindent, mert szinte ugyanazt mondhatnám. Engedjék meg azonban, hogy megköszönjem a parlamenti képviselőknek a felszólalásokat, nagyon pozitív hozzájárulásokat hallottunk, és ezekkel aláhúzták annak fontosságát, hogy az alapvető jogok, amelyek az uniónk alapját képzik, mennyire fontosak. Ezeknek a megerősítése minden egyes polgár vonatkozásában azt gondolom, hogy csak is előrelépést jelent. Ez az igazi értéke Európának. Szeretnék köszönetet mondani a két raportőrnek, a jelentéskészítőknek, akik nagyon fontos munkát végeztek, annak érdekében, hogy a parlament megállapodhasson az alapvető mandátumról. Elhangzott ebben a házban az is, hogy ez a mandátum azonban még csak az első lépés, hiszen utána következnek a tárgyalások. És a tárgyalások bizonyára hosszadalmasak lesznek. Amikor a tárgyalások végére értünk, akkor elkezdődik a ratifikációs folyamat. Tehát elnök úr, úgy gondolom, hogy vissza kell térnem önökhöz, nagyon örömmel teszem ezt, de be fogok számolni önöknek arról, hogy hol tartunk, hogyan haladunk, mik a problémák, és mik a megoldási javaslatok. Bizonyos vagyok a hogy a parlamenti képviselők segíteni fognak bennünket a közös célunk megvalósításában, hogy a jogok és az értékek Európáját építsük tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nekünk is nagy megtiszteltetés lesz, hogyha újra eljön körünkbe, biztos asszony. Napirendünk következő pontja.